párti frakció kérelmére Rázius Rozáti úrat Dubravka Suica asszony helyére jelöli az EU Ukrajnia, Ukrajna Parlamenti Társbizottság soraiban van ezzel kapcsolatban felvetés? Nincs. Ezt is akkor jóvá hagytuk, ezt a személyi sérjét a Az ellenőrzések tárgyában, amelyek az élelmiszer